a néppárt, az SND, a zöldek, az EFDD és az ENF részéről módosításokat kap, módosításokra irányuló kérelmet kértem a szakbizottsági kinevezések szempontjából. Hogyha nem lesznek megjegyzések, akkor ezeket a kinevezéseket elfogadottnak fogjuk tekinteni.